A fotók is elkészültek. Hölgyeim és uraim, Korvin Mike úr meghallgatása után a házszabály 166-os cikk alapján úgy döntöttem, hogy a képviselő ellen egy szankciót vezetek be, mert elfogadhatatlan nyelvet használt a bevándorlók témájában a június 17-i ülésen, az afrikai migránsok témájában. Ez büntetés alapján a napi díját tíz napra megvonjuk Korvin Mike úrtól, és eltiltjuk a parlamentben levő minden tevékenységétől öt napra felfüggesztjük minden parlamenti testületből. 2016. szeptember 12-től kerül bevezetésre ez a büntetés. A döntésem, mert tegnap közöltem Korvin Mike úrral, a plenárison ma reggel hallottam ismét, olyan kijelentéseket engedett meg magának, amelyeket meg kell vizsgáljunk. És ha amelyek ismét fajgyűlölő jelleggel bírnak, akkor további büntetésekhez vezetnek majd. Most pedig a szavazások következnek. Először az albinó emberek helyzetével foglalkozó, Malavival foglalkozó jelentés témájában szavazunk. Az egész nép szerint a szavazás tárgya, megnyitom a szavazást.